Thank you, colleagues. Um, Mr. Helmer, Mr. Helmer. Helmer úrnak ügyrendi bejelentése van, kedves kollégák, öné a szó. Elnök úr, az első hozzászólás, én Paisley tiszteletes részéről volt, 1979-ben, és az első